Köszönöm szépen. Ezen ciklus során ő kettő fekete listát prezentált a az Európai Bizottság, és a frakcióm ezek ellen lépett fel, mert hogy nem volt világos, hogy miről is van szó. Az Európai Bizottság most úgy döntött, hogy belefoglalja Panamát is többek között a fekete listába ha most elemezni kívánjuk a fekete listát, akkor el kell időznünk azon, hogy kik hiányoznak róla. Mely országok hiányoznak, amelyeket meg se említik. Például ott van Svájc. A pénzmosás elleni munkacsoport nagyon sokszor foglalkozott, komolyan is Svájc, mégis hiányzik. Szóval nagyon komoly témáról van szó. El kell, hogy várjuk ezeket a pénzügyi forrásokat, ami azt jelenti, hogy véget kell vetnünk a az adóparadicsomok tevékenységének a nagy pénzvagyonok, illetve a multinacionálisok jelennek meg pénzeket rejtegetve. Elnök, köszönöm szépen, Korá úr, Jeszú. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság végre közé tette a fekete listát, amely megérdemli ezt a nevet a parlament ugyanakkor fel kell, hogy hívja figyelmet arra, hogy még mindig akadályozzák a tagállamok a lista elfogadását, és ez az átláthatóságot veszélyezteti. Az Európai Bizottság um, tervezete, uh, ha nem is teljesen kiter, mindenre kiterjedő, de jó módszert tartalmaz. A fekete lista jó irányba mutat, de ez csupán az első lépés lehet. Összességében ugyanakkor az világos, hogy arra van szükség, hogy meghatározzuk a jogi személyiségek mögött lévő fizikai személyeket, tisztázva, hogy milyen tevékenységet folytatnak az Európai Unió területén, hogyan próbálják például az adókat elkerülni, pénzt mosni, vagy a terrorizmust finanszírozni. A lobbik több ország döntéshozóit úgy tűnik befolyásolták, és így nem sikerült autonóm és független döntést hozni. Végezetül pedig arra van szükség, hogy a folyamatot átláthatóvá tegyük. Ezért arra van szükség, hogy az értékelt országokról szóló értékelést a bizottság publikálja. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a pénzmosás elleni fellépés területén fontos lépést értünk el. A pénzmosás mindig bűnözéssel függ össze. Az elmúlt ebben a mandátumban nagyon sok lépést, jogszabályt fogadtunk el az adóelkerülés, a pénzmosás ellen, és segítettük a hatóságok hatékony fellépését. Megragadom a lehetőséget, hogy felszólítsam a tagállamokat, hogy rendesen és teljesen ültessék a jogszabályokat. Köszönöm szépen, most pedig Radev képviselő kap szót. Tessék. Köszönöm szépen. Biztos asszony, hölgyeim és uraim! A pénzmosásról szóló irányelv 9-es cikke expliciten megfogalmazza, hogy az Európai Bizottságnak elemzést kell végrehajtania, és ez alapján listát kell létrehoznia a zavaros hátterű országokról. Mert azonosítani kell a hibákat, a problémákat, a terrorizmus finanszírozásának forrásait. Ezt a metodikát a parlament és a bizottság kialakította, követte, és a folyamat során egyetlen egy tagállam nem mondta, hogy ezzel az eljárással baja van. Amikor azonban a bizottság előjött a kockázatos országok listájával, amit komoly metodika alapján közös munkával állított össze, hirtelen politikai ellenállásba ütközött, és most újra kéne írni a listáját minden elv követése helyett. Márpedig a kockázatokat, amennyire azok mérhetőek, megfelelő módon szakszerűen mérték föl a pénzügyi tranzakciók helyét, eredetét figyelembe véve, és az adott pénzügyi tranzakciók veszélyességét súlyozva. Ez a lista, ijesztő lista valóban, de nem csak egyes országok szempontjából kéne, hogy ijesztő legyen, hanem mindannyiunk szempontjából. Köszönjük, lejárt az ideje. Kofod úr kap másfél percet. Tisztelt biztos asszony, elnök asszony, én is köszönöm a kollégáknak az elvégzett munkát, a lista összeállítását. Tudjuk, hogy milyen nagy fenyegetést jelent az európai biztonságnak az, hogy egyes országokban szabadon áramlanak a pénzek terrorista szervezetek irányába. Egyes országok búvóhelyet biztosítanak ezeknek a szervezeteknek, és ez egy óriási fenyegetés. Ezért kéne komolyan venni a bizottságnak, de főleg a tanácsnak is a harcot. Ugye az Unió elvileg a szabályokra épül, és akkor azt látjuk, hogy az egyik európai intézmény aláássa az elveket. Egy komolyan kitalált metodikát két szervezet követve megkízad valamit, és a tanács teljes nervtelenül válogat. A tanács számunkra egy fekete doboz, nem tudjuk, hogy az egyes munkacsoportokban az egyes tagállamok mit mondanak, mit tesznek, hogy csúnak össze, maga a tanács sem átlátható. Ez súlyos gond. Itt a parlamenti képviselők csak állnak ö, értetlenül, hogy miért blokkolja a tanács azt a listát, ami egyébként a tagállamok megvédését szolgálná. Valakinek nem érdeke, hogy fellépjen a terrorizmus finanszírozása ellen? Válaszokat várunk erre a kérdésre. Köszönöm szépen, egy percben Sedevan úr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársak, egy gyakorlati példával szeretném gazdagítani a vitát. Minden évben bizonyíthatóan, ez több tanulmány mutatja ki, több milliárd euró folyik a német ingatlanpiacban a bűnszervezetektől. Ez persze az ingatlanárakat az égbe az égötlen árak az égbe szöknek, és persze a lakbérek is az égbe szöknek. A bérlők nem tudják megengedni maguknak a lakást, ki kell, hogy költözzenek, tehát voltak éppen azért, hogy a tanács politikailag nem teszi meg a lépéseket, a bérlők fizetik meg ennek az árát. Ez egy botrány, hogy a tanács nem fogadja el ezt a listát. A bizottság által elfogadott lista hiányos, de legalább a jó irányba tett lépésnek tekinthető jó szándékkal, nagy vonalúsággal a pénzmosókat nem lehet legyőzni, határozott szabályokra van szükség, és úgy tűnik, hogy egy-két kormány a határozottságnak hiány van. Köszönöm szépen, most pedig Niedermeyer kollega kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony, hogy eljött. A pénzmosás elleni harc a pénzügyi bűnözések, bűncselekmények elleni harc a civilizált országok fő prioritásait képezik a 21. században, bár lehet, hogy Coburn kollega, aki már ugye nincs itt, ezzel nem értene egyet. Azt gondolom, hogy ez a mi prioritásunk is, de inkább azt kellene mondanom, hogy azt szeretném, hogy ez a mi prioritásunk legyen, mert ma nagyon csalódott vagyok. A legnagyobb politikai csalódottságom ez, amelyet az elmúlt időben megtapasztaltam. A tagállamok többsége a tanácsban módszertani alapra hívott, a módszertani alapon álló bizonyítékokon nyúló, nyugvó listát elutasította. Hát ez frusztráló. Persze semmi sem tökéletes, a lista nem volt tökéletes, de ez egy jó folyamat, jó kezdetét jelentette volna, amelyel, amelynek során ebben a kérdésben a véleményüket álmodhattuk volna. Sokkoló ez az eredmény, és komolyan megkérdőjelezi az elkötelezettségünket, az elveinket és az önbizalmunkat. Ezért kérem a bizottságot, hogy folytassa a munkáját, és kérem a tanácsot, hogy tekintse át újra az álláspontját, és ne hozzon minnyájunkat ilyen lehetetlen helyzetben. Köszönöm szépen, Morel úr a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság fekete listával el, állt elő mégpedig a pénzmosás ellen fellépe és a terrorizmus ellen szólva. Ez egy jó kezdeményezés, de mégis megdöbbenésünkre van az, hogy a tanács sietve fogta, és ezt a fekete listát szétszette, és megszüntetett olyan, olyan ország ott a listán, amelyek versenyképesen élen vannak az átláthatatlanságban. Ott van például Panama, vagy pedig Szaud Arab, Arábia, akik szinte egyenesen bűncselekményeket követnek el, ha, ha nemzetközi szempontban. Ugye gondoljunk Panamára, amely ország esetében olyan eljárások indultak, házkutatásokkal egybe kötve, amelyek az elítélés elvezetnek. Aztán ott van Szaudarábia, Daesh-nek a finanszírozásával, amelyről nem tehetjük meg, hogy nem tudunk. Tehát Bencelem úrra meggyilkolás, illetve a parancsára, meggyilkolásra ö, is utalhatunk, tehát elfogadhatatlan az, hogy ezt a demokratikus skandalumot jóvá hagyja a parlament. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a szó Diaz de Mera úré másfél percben. Elnök úr, a tanács előállt ezzel a fekete listával, a terrorizmusnak a finanszírozása, a pénz mosás, elleni felépés, ugye stratégiai felépés kell, hogy legyen a fenyegetettséggel való harcban és hát tudjuk azt, hogy mi történt júniusban is. A 9-es cikk lehetővé teszi azt, hogy delegált aktusok szülesenek, és azon harmadik országok szerepeljenek a különböző fekete listákon, amelyek igazi kockázatot jelentenek. A korábbi lista nem volt tökéletes, de mégis szükséges volt. A pénzügyi cikk tengelyek ellenőrzésnek a fokozására szólítottak fel. Kellő időt kell biztosítani arra, hogy a kellő reformok megtörténhessenek, a rendszerbeli módosítások megszülessenek Ugye már előre léptünk a reform folyamatban, de tovább kell lépni. Értékelni is kell. 23 állam esetében látjuk azt, hogy kellő intézkedések születtek, de tovább kell még lépni, és a bizottságnak módosítania kell a fekete listát, hatékonyabbá tenni a lehetőségek mentén. Meg kell találni azokat a mechanizmusokat, amelyek tovább erősítik azt a legitim nyomást, amely a harmadik országra kell, hogy terhelődjön, és amelyek nem működnek kedven közre a terrorizmus finanszírozásának a megakadályozásában, sőt, egyszerűen engedékeny szabályozással élnek. Aztán ott van Oroszországnak a kérdése. Ugye többször is foglalkoztunk a Libében is ezzel a kérdéskörről jeleztük azt, hogy Oroszország nem alkalmazkodik a különböző pénzügyi keret elvárásokhoz. Az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie az Európai Parlament véleményét. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Faria úr a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állampolgárok biztonsága és az, áll- az Európai Unió pénzügyi rendszere megvédendő a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás veszedelmes ezekre. Az EU-nak feladata, hogy egy fekete listát kidolgozzon, és el is fogadjam, amelyel nyomon követhetővé válnak a pénzáramlatok. Fontos az is a közérdek érdekében, hogy az adó elkerülést felszámoljuk. Létezik a Financial Task Force, az ő feladatuk a lista összeállítása. Ezzel a listával nem járnak együtt szankciók, diplomáciai bolykottot sem rendelnek el ezzel. Éppen ezért nem értem, hogy a bizottság által elkészített listát a tanács miért utasítja el. Az a közérdek, hogy a piszkos pénzt nem oshassák tisztára, főleg nem az európai bankokban, és legfőképpen ne használhassák a terrorizmus finanszírozására. Az érintettek persze mindent megtesznek, hogy akár bilaterális megállapodásokkal is kikerüljenek a listáról. De az Európai Uniónak állhatatosnak kell lennie a szervezet bűnözés elleni harc, a terrorizmus elleni harc területén. Itt egy hangon kellene felszólalni, válvetve kellene fellépni. Köszönöm szépen! Most pedig követnek, következnek a spontán felszólalások és először Maria kollega kap szót, tessék. Köszönöm. szépen, elnök úr. A pénzmosás, a koszos pénzeknek a pénzmosása az adó elkerülés, az adókimenekítés, ezek mind-mind olyan tevékenységek, amelyek ellen kellően kell, hogy ököllet fellépjünk. Azt látjuk ugyanakkor, hogy az Európai Tanács, a tanács pontosabban nem hajlandó elindulni ebbe az irányba, és blokkolja a fekete listának a kibővítését a fekete tevékenységet végző országokkal szemben. Azért, mert ott van Panama, fel kellene őt is venni, azt is venni, illetve Szaudarábiát? amikor az hangzik el, hogy melyik országokról beszélünk, ugye a tanács kapcsán, tehát a tanács mit fed, mely országokat, és hát kérem, hogy jelölje meg konkrétan, hogy melyek azok az országok, amelyek megakadályozták, hogy a lista bővüljön, mert a tanács, mint szó, egy olyan szó, amely nem teszi lehetővé az átláthatóságot, Szeretnénk, ha ha megkapnánk erre a választ a tanács részéről nagyon konkrét módon. Elnök, köszönöm szépen. Bilbao asszony, egy percben. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A fekete listán nem szerepel minden, aminek kellene szerepelnie. Nem igazán világos a számomra a tanácsnak a felépése szemben a parlamentével, illetve a tanácsaival. Tehát úgy gondolom, hogy ez így aláássa az európai intézményekben való bizalmat. Továbbá ez a fellépés oda vezetett, hogy mindenki számára ártalmas következmények testesülnek meg, az átláthatóságra van szükség. Azt látjuk megismétlődően, hogy a tagállamok különböző megállapodásokra jutnak maguk között, egymás között, és ezáltal nem védelmezik az európai polgárokat. Tehát kollektív értékekről van szó. Olyan gyakorlatokat kell visszavetni, amelyek a rendelkezése álló forrásokat akadályozzak meg az Európai Unióban, hogy a kellő publikumhoz jussanak el. El elfogadhatatlan ez a módszer, és az Unió viszi el a balhét, nem csak a presztízs szempontjából, hanem pénzügyi szempontból is. Ez a táptalaja a populizmusnak. Éppen ezért kérem a tanácstól, hogy kérdezem a tanácstól, hogy miért vetett el a fekete listát. Legalább két okot jelöljenek meg. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Eszpi Gyúri a szó egyben. Vagy nem két szót? Sorry, Mr. President, I misunderstood the... Félreértettem elnézést. Nagyszerű ötlet. Harcoljunk a terrorizmus ellen. Senki nem akarja ezt jobban itt a teremben, mint én. Kapjuk el őket, állítsuk meg őket, szüntessük meg a pénzmosást. De az egész vita ma arról szólt, amelyet volt itt alkalmam végighallgatni, hogy amint egyes országok neve elhangzik, akkor már nem, nem, nem olyan egyértelmű a lista, mert pénzügyi érdekei fűződnek az EU-nak ahhoz, hogy ezeket megvédje. Oroszország, terroristák. Kell találni valami fekete bárányt, akire minden ráhúzható, nem jó, hogyha mindenki bűnös egy kicsit. És fekete listákra van szükség, igen. Egy Kicsit zavar, és aggódom, hogy így a terroristák majd röhögnek a markukba. Nem veszük magunkat sem komolyan, úgy látom. Köszönjük szépen. Most a spontán felszólalások előtt még Jurova biztos asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Először, valóban először ö, alakítottunk egy ilyen autonóm EU listát a magas kockázatú országokról, és már amikor írtuk a listát, a metodikát, már akkor tartottunk attól, hogy hiába alkalmazunk szigorú kritériumokat, politikai viták tárgyává fog válni a dolog, túl érzékeny a dolog, mert geopolitikai érdekek felülírják tagállamonként másképp ráadásul ezeket a szempontokat. Tudtuk, hogy nem lesz népszerű a listánk, de hittünk abban, hogy szükséges. Mert fel kell tárni a problémát, mielőtt elkezdjük gyógyítani. És minden, amit a pénzmosás ellen teszünk, ott kezdődik, hogy komolyan veszük magunkat, rendszer szerűen gondolkodunk, és meg kell, hogy ismételjem, ezt tettük, ezt tesszük most is. A szervezet bűnözéssel szemben csak szervezetten lehet fellépni. Nem lehet adhok megoldásokban megoldásokkal megelégedni. Ugye mi ráadásul megelőzést szeretnénk. Na most tudjuk, hogy mennyire sok szállal összeforódik a legális és illegális szféra a világban, a pénzügyi világban, de hát muszáj valahol meghúzni a határvonalat. A gyakorlati szakemberek tanácsát kikértük, és nekik van elképzelésük arról, hogy mi az illegális és mi a, nem, mi a legális pénzügyi tranzakció. Igenis, meg lehet különböztetni ezeket. Erre tettünk kísérletet, komoly alapokon, és továbbra is meggyőződésem, hogy azok az országok, amelyek a listára kerültek, odavalók. Ugyanakkor, sajnos tényleg, egyes tagállamoknak bizonyos érdekeik vannak, és ezeket persze elfedve eljárási ö, okokra hivatkozva kitáncolnak a közös fellépésből. Úgy tűnik, hogy valóban még több transzparenciára lenne szükség az EU tagállamai között is, nem csak a harmadik országok biztonságainak feltárásaiban. Ehhez várom az önök támogatását, hogy, hogy a tagállamok magukévá tegyék a gondolatot, és Nézzük meg, hogy egyes tagállamok miért nem akarnak együttműködni, és valós érdekek vannak a háttérben, vagy nem teljességesen tisztességes érdekek. Biztos vagyok abban, hogy ez is kideríthető, és várom, hogy a tagállamok többsége nyitott lesz arra, hogy ezt kiderítsük mert látniuk kell, hogy ez az egész új megközelítés az ő érdeküket képviseli. Az EU-ban nincsenek határok, és ha valahol beszivárog a mosott pénz, a terrorista pénz Európába, az mindenhol károkat fog okozni. Úgyhogy a bizottság kitart elvei mellett, de két megközelítést alkalmazunk egyszerre, két fronton harcolunk, próbálunk eljárási szempontból megfelelni minden tagállami felvetésnek, ugyanakkor kitartunk a kritériumaink mellett, mert ezeket komolyan megfontoltuk, objektív, szakértői, véleményekre alapú, tényekre alapuló kritériumok ezek. És a második front pedig az lesz, hogy a listára került országokkal fölveszünk a kapcsolatot, és megkérdezzük őket, hogy hajlandók-e arra, hogy megfeleljenek a kritériumainknak annak érdekében, hogy lekerülhessenek a listáról. Tehát kezdjék ők önkéntesen, egyébként az az ő érdekük is, és világosak lesznek az elvárásaink tehát a listát fenntartjuk, és elkezdünk tárgyalni a rajta levő országokkal. Ugye több kategóriája van ezeknek a veszélyes országoknak. A kettes kategóriába tartozik például Oroszország, amiről gyakran volt szó. Üzenetem tehát ugyanaz a tagállamok felé, nem fogom feladni a harcot. A gépezet működik, beindult, jó alapokon indult el, folytatjuk a metodika alkalmazását, és minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni a problémák azonosítása, feltárása érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Most pedig a tanács nevében Sziótaszonyi a szó. All Majdnem minden politikai frakció nevében sok bírálat hangzott el a tanács irányában, sok kérdést feltettek, kíváncsian várjuk a válaszokat. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, figyeltem a vitát, hallottam a biztos felszólalását is megragadom ezt a lehetőséget, hogy megerősítsem, hogy az elnökség milyen nagy jelentőséget tulajdonít a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának. Mi a tanács részéről úgy gondoltuk, hogy a bizottság által végrehajtott folyamat problematikus volt. Bíztató az a tény, hogy Jurova biztos beszámolt arról, hogy a bizottság maga is megértette, hogy a konzultációs idő túl rövid volt, és a folyamatot javítani lehet a jövőben. Mi a tanács részéről folytatjuk a munkát a bizottsággal. A tanácsnak egyetlen konkrét ország listára kerülésével kapcsolatban nincsen álláspontja. A tanács ismert okoknál fogva ellenzi a listát, és ezeket bevezetőmben elmondtam ezen okokat. Ezen okok pedig a bizottság által alkalmazott módszerrel függenek össze, amely módszerrel a bizottsági listát összeállította az elnökség. Készen áll, hogy ebben a kérdésben további vitát folytassunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Eh, Hadd kaptam javaslatot, állásfoglalási javaslatra. Lezárom a vitát, csütörtökön kerül sor szavazása. A következő napirendi pontunk, Coelho úrnak a jelentése, a vízum információs rendszer, a jelentéstevője a szó. Négy percben Coelho úrt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Hölgyeim és uraim! Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a Schengeni térségen belül az emberek szabad mozgása egy sikertörténet, különösen az Európai Unió egyik nagy sikerem. De ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a külső határainkat meg kell védeni. Ehhez megfelelő együttműködésre van szükség az Európai Unió hatóságai között. Egy olyan közös európai politikára van szükség, amely biztosítja, hogy a legálisan jogszerűen beutazó emberek beutazhassanak, de kiszűrhessük azokat, akik nem jogszerűen akarnak belépni. A vízuminformációs rendszer ennek a politikának a legfontosabb eszköze. Léteznek ugye a rövid távú vízumok, 16 millió ilyen vízumot állítottak ki a múlt évben, nem csak turisták kapták ezt, hanem rövid időre beutazó emberek. Egy millió munkavállaló utazott be például 2016-ban a Schengeni zónába, és 800 ezer ember pedig családtagjaikat látogatta meg, vagy pedig tanulni jött a Schengeni zónába. Ezek ugyan élnek a szabad mozgás lehetőségével, de nem kerülnek be egy európai adatbankba. Minden egyes tagállam maga dönt arról, hogy milyen biztonsági ellenőrzést alkalmaznak a személyekkel kapcsolatban. Itt vannak eh, nagy eh, befektetők, az úgynevezett aranyvízumosok. 20 tagállam él már ezzel a lehetőséggel, hogy kiállítsanak ilyet, és semmiféle biztonsági ellenőrzés nincs. Az információkat egyébként a Schengeni információs rendszerbe se viszik be. Ezzel a vízreformprogrammal ezt akarjuk megváltoztatni. Ennek akkor van csak értelme, hogyha a tartós vízumok és a tartózkodási engedélyek, amelyek közé tartoznak az aranyvízumok is, bekerülnek ebbe a rendszerbe, a vízrendszerbe. Meg vagyok lepve, hogy a szocialisták és a demokraták megváltoztatták a véleményüket ezzel kapcsolatban. Amikor a parlamenti bizottságban erről vitatkoztunk, akkor az intézkedést elfogadták, de most a GUE-hoz és az zöldekhez csatlakoztak, de a jelenlegi rövid távú és tartós vízum közötti megkülönböztetésnek egyszerűen nincsen már értelme. Ha valaki be akar utazni az EU-ba, akkor ugyanazon biztonsági ellenőrzéseknek kell alávetni mindenhol azok a turisták, amelyek ide látogatnak, és legfeljebb 90 napot maradnak itt, azok biztonsági ellenőrzések alá esnek. De azok a személyek, akik hosszabb ideig maradnak az EU-ban, a Schengeni övezetben konkrétabban szólva, vagy befektetnek, és ez alapján kapnak tartózkodási engedélyt az aranyvízumok, ezeket nem ellenőrzik és ezzel az esettel, ezzel az ügyel próbálunk dolgozni. Ez azt jelenti, hogy az összes vízum birtokost ellenőrizni kell. Kell, hogy legyen mindenkire vonatkozó biztonsági ellenőrzés, itt az alapjogokat persze közben be is tartjuk, és az arányosság elve is működjön persze. De biztosítani kell azt, hogy egy orosz befektető, aki ide érkezik, és európai letartóztatási parancs alá esik, ne kapjon Rumá- Romániában aranyvízumot. Szisztematikusan, rendszer szinten kell az ellenőrzéseket végrehajtani. Vannak személyek, akiket 15-ször ellenőriznek, mielőtt beengedjük őket az Európai Unióba. Nos, biztonsági kérdésekben a polgári szabadságokkal és igazságügyel foglalkozó szakbizottság úgy döntött, a LIBE bizottság tehát úgy döntött, hogy új lemonyatokat is kell venni hat év felett. Például a gyerekkereskedelemben is szembe kell szállnunk. Több tízezer ember gyerekkereskedelem áldozata, és ezzel szemben fel kell lépnünk, a reform erre is szolgál. Elnök úr, ezzel a megerősített vízrendszerrel a víz a shopping intézményét is kezelni tudjuk. Szembe tudunk szállni az illegális migrációval, az aranyvízumokat is jobban tudjuk ellenőrizni, így módon a gyerekeinket is jobban tudjuk védeni. Létrehozzuk az igazság és a jog és a szabadság térségét legalábbis erőteljesebben az eddigieknél, és az európai szabad mozgás térsége is megmarad. Avramopoulos úr az Európai Bizottság nevében. Dear colleagues, Tisztelt kollégák! Először is engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az előadónak, Koljó úrnak és az árnyék előadóknak a szakbizottságban végzett munkáért és a javaslatért, amelyet ma megvitatunk. Millions of non-EU nationals minden évben több millió Európai Unión kívüli országból származó állampolgár lép be az EU területére rövid távú vagy hosszú távú tartózkodásra. A legtöbbjük teljesen legitim utazó, aki megfelel a belépési és itt tartózkodási követelményeknek. A jelenlegi vízuminformációs rendszer lehetővé teszi, hogy az Európai Unió külső határain, illetve a konzulátusokon szerte a világon ellenőrizni tudják, hogy ezeknek a követelményeknek a belépést, itt tartózkodást kérő személy megfelele. Viszont vannak hiányosságok, amelyeket még meg kell szüntetni az új vízuminformációs rendszer ezeket meg fogja szüntetni, és a hatóságoknak, illetve a határon tevékenykedő szerveknek minden információt biztosít ahhoz, hogy a munkájukat el tudják látni. Nem engedhetjük meg, hogy bűnözők és potenciális terroristák ellenőrizetlenül beléphessenek az Európai Unió területére. Többször elmondtam már, hogy Európa nem erődítmény, és soha nem lesz erődítmény. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy kilépi át a határainkat. Tisztelt kollégák, az Európai Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament támogatja javaslatunk főbb célkitűzéseit. Hadd említsem meg ezek közül a legfontosabbakat. Először is a vízuminformációs rendszer összekapcsolása az ETS rendszerrel, az ECRIS-szel, illetve a határmenedzsment rendszerrel, az Entry-Exit Systemmel. Ez lehetővé teszi, hogy azonosítsunk bárkit, aki biztonsági kockázatot jelenthet. A második dolog, ami fontos, az az, hogy a hosszú távú vízum engedélyek és tartózkodási engedélyek esetében az információs hiányt megszüntetjük, Egyelőre ezeket az információkat ugyanis EU-s szinten nem osztják meg a hatóságok. Az új rendszerben a hatóságok gyorsan meg tudják állapítani, hogy a hozzájuk a nekik bemutatott dokumentumok érvényesek-e, és hogy a személy, aki ezeket bemutatja, jogosult-e arra, hogy ilyen dokumentumokat birtokoljon. Azt is lehetővé teszi az új rendszer, hogy ne engedélyezzünk azon, engedélyezzük azon személyek belépését az Európai Unió területére, akik nem felelnek meg a követelményeknek, ismert terroristák, bűnszervezetek tagjai, és így tovább. Ezzel tehát nagyon fontos biztonsági hiányosságot szüntetünk meg a rendszerben. Végül pedig fontos a vízumkérők úti okmányainak az adatbázisba való felvitele. Ez az intézkedés azzal az engedélyezéssel együtt, amelyet a határok ellenőrzésért felelős ügynökség végez, könnyű, könnyíti, hogy az irreguláris migránsokat azonosítsuk, Könnyebb lesz így a visszatérési politika végrehajtása, a harmadik országok együttműködését könnyebben tudjuk kérni ebben. Mindemellett megerősödnek az EU kapacitásai a bűncselekmények megelőzésére vonatkozóan, illetve a nyomozásra vonatkozóan. Az, a nyomozati szervek jobb hozzáférést kapnak a rendszerhez, a terrorista bűncselekményeket és egyéb súlyos bűncselekményeket így meg tudják előzni, ki tudják vizsgálni. Ez a rendszer egyébként a rendőri szervek előtt is nyitott lesz, abból a célból, hogy a, a eltűnt vagy pedig elrabolt személyeket be tudják azonosítani. Természetesen mindezt az adatvédelmi szabályok teljes körű tiszteletben tartásával. A vízrendszer rendszer frissítése az intelligens határok csomag része, illetve az interoperabilitás megteremtésének része. Tehát a javaslat mögötti érvek és a javaslat alapja megőrzendő a jogalkotási folyamat során. Ezért szeretnék hivatkozni a jelentésben javasolt változtatásokra. Először is a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos információk beépítése a VIS rendszerbe az úgynevezett aranyvízumok problémája miatt is létezik. Azáltal, hogy egy egységes Európai Uniós rendszerbe rögzítjük ezeket az engedélyeket, ugyan nem feltétlenül oldjuk meg egy csapásra ezt a problémát, az átláthatóság a tagállamok között mégis nagyobb lesz. Én értem azt, hogy a parlament szeretne egy lépéssel tovább menni, és szeretné lehetővé tenni, hogy tároljuk, illetve ellenőrizni tudjuk ezeket a dokumentumokat a vízuminformációs rendszerben az alkalmazás pillanatától kezdve, azért, hogy a kiadás, a vízum kiadás folyamatát jobban lehessen ellenőrizni. Mi pozitívan tekintünk tehát erre a javaslatra. Másodszorban a többszörös lekérdezések biztonsági szempontból, illetve migrációs szempontból. Ennek az előnyeit ne hígítsuk fel azáltal, hogy kizárunk bizonyos adatbázisokat az információ megosztásából. Sikerült abban megállapodnunk, hogy az ECRIS és az úti okmányok, amelyeket megosztunk, relevánsak az ETIAS-ban is, tehát ezt meg kellene tartani. A következetesség miatt is mondom ezt, az ellenőrzési standardokat egységessé kell tenni, amikor a harmadik országokból származó személyek belépését vizsgáljuk. Ezek nem lehetnek szigorúbbak, mint a vízumkötelezettség alá eső harmadik országokból érkező személyek vizsgálata. A meglevő rendőri szervekre vonatkozó hozzáférési szabályokat is felül kell vizsgálni. Természetesen nagyon fontos garantálni, hogy a szervek adatbázishoz való hozzáférése kiegyensúlyozott, és nem ássa alá az eljárás hatékonyságát. Például azt a kötelezettséget, hogy a prim adatbázisokkal, a prim adatbázisokban is keresni kell, úgy tekintjük, hogy ez egy kicsit megnehezíti a munkát. És végül pedig a gyermekek új lenyomataival kapcsolatban óvatosnak kell lennünk. Azt javasoltuk, hogy az új lenyomatvételre eh, érvényes életkort eh, vigyük lejjebb, azért, mert a gyermekek eh, kereskedelmét és csempészését szerettük volna visszaszorítani, és azt hiszem, hogy ezt a célkitűzést mindannyian osztjuk. Azonban minket is foglalkoztatnak a gyermekek alapvető jogai, ugyanúgy, ahogy önöket a gyermekek elrablása, csempészése, kereskedelme alapvető emberi jogok megsértését jelenti. Statisztikák szerint évente 1500-2000 harmadik országból származó kiskorú gyermek, 12 év alatti gyermek esik az embercsempészek áldozattává a Schengeni térségben, és Körülbelül 2300 és 4500 körül van azoknak a száma, akik 12 és 17 év között vannak. A gyermekek legtöbbje olyan országokból származik, amelyek vízumkötelezettség alá esnek. Tehát határozottan fel kell lépnünk, hogy ezt a problémát megoldjuk, és az, hogy az új lenyomatvétel alsó korhatárát lejjebb visszük, segít bennünket az eredmény elérésében. És végül pedig az állampolgáraink számára a legfontosabb elemmel szeretném zárni. Az alapvető jogok mindig valamennyi politika középpontjában lesznek, és ez igaz az információs rendszerek tervezésére is a VISZ rendszer teljesítményére vonatkozó jelentéseinkből kiderül, hogy a rendszer alkalmazása, végrehajtása soha nem vezetett adatvédelmi vagy emberi jogokkal kapcsolatos aggályokhoz. Egyetlen egy panaszt sem rögzítettek a vízum információs rendszerrel szemben működése első öt éve során. És az új elvet az adatvédelem elvét megvalósítjuk már a rendszerek tervezésekor. Vállaltuk, hogy ezeket a standardokat továbbjavítjuk, erősítjük, de a fő célkitűzésünktől nem szabad eltérnünk. Köszönöm a figyelmüket, és kíváncsian várom a vitát. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a Költségvetési Bizottság nevében Kölmel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet mondok az előadónak a jó munkáért. A Költségvetési Bizottság támogatja ezeket a kijelentéseket, amelyeket hallottunk az előadótól. A kompatibilis IT rendszerek biztosítása abszolút szükséges napjainkban, éppen a határok átlépésénél, és éppen a vízum ügyekben az előfeltételeket meg kell teremteni ahhoz, hogy a többszörös identitást és az identitással való visszaillést le tudjuk küzdeni. Szükség van arra, hogy az identitásokat egyszerűbben állapítsuk meg, ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy kevesebb legyen a bűncselekmény, még minden a terrorizmussal tudunk szembeszállni. Ehhez persze beruházásokra van szükség. <clears throat> Összességében 461 millió eurót kell költeni 9 év alatt, ez nem kevés pénz, de meggyőződésem az, hogy mi az EU polgárai egy erősebb biztonságot kapunk, és ez jó befektetett pénznek számít ezek után. Azzal is tisztában kell lenni, hogy 2019 és 2020-as évekre az ehhez szükséges pénzek rendelkezésre állnak egyelőre. Az új pénzügyi keretben ezeket a pénzeket még hozzá kell rendelni. Ezért mindenképpen amellett szállok síkra, hogy itt a parlament legyen tisztában azzal, hogyha elindulunk a projekttel, akkor a következő költségvetésben a szükséges pénzeket hozzá kell rendelni, mert egyébként egy torzót hozunk létre, ami senkinek se jó. Köszönöm szépen. A frakciók szónokai következnek a néppárt nevében Rádev úr másfél percben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! A vízuminformációs rendszer fontos eleme az Európai Unió biztonságának, hiszen az illetékes hatóságok ez alapján ismerik fel, hogy a kiadott vízum vagy a bemutatott vízum eredeti-e és nem hamisította, hogyha valaki belép a Schengen térségbe. Pillanatnyilag csak a rövidtávú vízumok szerepelnek ebben a rendszerben, és ez egy részt jelent a biztonsági pajzson, ezért úgy döntött az EU, hogy hosszú távú vízumokkal kapcsolatos információk, illetve tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos információk is kerüljenek be ebbe a rendszerbe. Ez lehetőséget kínál a Schengeni térségen belüli szabad mozgáshoz fel tudunk lépni az európai polgárok biztonságáért, az illegális migráció ellen. Így tudjuk biztosítani, hogy ellenőrizzük, hogy a vízum eredetiem és nem hamisított. Az interoperabilitásra szükség van a rendszerek között ennek érdekében, itt az ideje tehát, hogy a biztonsági szervek a rendelkezésre álló információkat a rendszereken keresztül használni tudják, miközben természetesen a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat nem veszélyeztethetjük ezzel. Végül pedig a belügyi tanácsot arra szeretném felszólítani, hogy hozzanak pozitív döntést azzal kapcsolatban, hogy Bulgária felvételével mi történjék a Schengen térségbe, döntsenek amellett, hogy felvegyenek bennünket,

Köszönöm szépen. Az ECR nevében Stevens asszony. Elnök úr, kedves kollégák! A vízum információrendszer egyszerűbbé teszi a vízum kiadás, miközben az illegális migráció és a vízumcsalás esetei is, is kiszűri. Egy az EU konzulátusok összekapcsolásával világszerte. A vízumot kiadó szervek megfelelő információra kell támaszkodjék, úgy azért, hogy a határőrök ki tudják szűrni a nem jó indulatú vagy nem jogosult utasokat. Több millió vízumot adunk ki évente, ezért jelentős és fontos ez a rendszer. Gyakorlati javításokra van szükség, az automatikus ellenőrzések, kereszt ellenőrzések más adatbankokkal és a hatóságok között az információ ö, ré, révén kiszűrve az illegális belépéseket. Még jobb működésre van szükség, és ezért támogatjuk ezeket a lépéseket. Az előttünk levő szöveg a tanácssal való tárgyalások elé jó alapot kínál. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében Döpré úr, két percben. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák, több mint 48 millió vízumkérelem, 41 millió új lenyomat a rendszerben, a vízuminformációs rendszer a jelenlegi állapotában nagyon hasznos eszköz, amely szükséges és jól is teljesít. Barátunk Carlos Coelho úr jelentésében, akinek gratulálok a munkájához egyébként, szerepel, hogy a jövőben a rendszer még jobban fog teljesíteni, és ezt támogatjuk a hosszú távú tartózkodás, illetve az a vízumok, illetve tartózkodási engedélyek egyelőre még nem szerepelnek a megosztott információk között. Ha ez is megosztott információ lesz, akkor könnyű lesz a teljes Schengeni térségben megállapítani, hogy egy érintett személynek van-e jogosultsága ilyen tartózkodásra, és könnyebb lesz a vízumok odaítélése is, könnyebb lesz a dokumentumok ellenőrzése. Én támogatom azt, hogy könnyebb legyen a az Európol hozzáférése a vízum információs rendszerben tárolt adatokhoz. Támogatom és támogatjuk azt, hogy az vízum kéremet benyújtó úti okmányának egy példányát is tároljuk a rendszerben, ez az esetleges szükségesével a visszatérítést segíti. Aztán, hogy 12 évre csökkentsük az új lenyomatokat 16 évről, és ezeket a rendszerben tároljuk, lehetővé teszi, hogy jobban védjük a gyerekeket. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a rendelkezésünkre álló adatok szerint a gyermekek 40%-a, aki az emberkereskedelem áldozatául esik, 12 évnél fiatalabb. az adatbázisban konkrét kockázatelemzés alapján fognak hozzáférni az adatokhoz. A tagállamok által kommunikált adatokat fogjuk tárolni a rendszerben, és bizonyos harmadik országokból származó személyek esetén sikerül majd megelőzni, elkerülni a kéremek tömeges, felesleges elutasítását. Azt gondolom, hogy a parlamentnek támogatnia kell ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE képviseletében Verzsia asszony következik. Hát úgy érzem, hogy egyedül leszek egy kicsit. 2004-ben hozták létre, 2014-ben lépett életbe a vízuminformációs rendszer, azzal a céllal, hogy könnyítse a vízumkiadási folyamatokat, de 2014 óta eléggé szomorú fordulatot vettek az események. Általános ellenőrzésre került sor. Én üdvözlöm előadónk munkáját, ugyanis ő ki tudta emelni a legproblematikusabb pontok közül, a, közül néhányat. Az Interpol hozzáférése, azt, hogy bizonyos országok az ellenzék képviselői után tudjanak eredni, mint például a szaudiak. Elítéletjük azt, hogy a biztonságot, az irreguláris migrációt, az egészségügyi köz, kockázatokat összekeverjük és az Unió olyan területekre avatkozik be, amelyek nincsenek a kompetenciái között. Botrányos, hogy a gyermekektől digitális új lenyomatot vesznek, és botrányos, hogy 16-ról 12 évre csökkentik ezt a korhatárt, búcsút inthetünk az arányosságnak. Elutasítjuk ezt a logikát, amely csak a biztonság szempontjait tartja, figyelm, veszi figyelembe, csillagászati költségek mellett. Köszönöm szépen, most pedig a hozzászólók listáját lezártuk, López Aguilar kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Abramopoulos úr. Új vízuminformációrendszerről folyik a vita. Mit jelent ez voltak ebben? Azt, hogy a külső határok e- védelmét és ellenőrzését egy összekapcsolt rendszerben végezzük, és ezt a tagállami konzulátusok, az állami konzulátusaival real-time módon összekapcsolva működtetjük információ cserébre a Schengeni térségben. Biometrikai adatok összevetésével beleértve lenyomatokat is és egyéb identifikációs eszközökkel tudjuk ezt megtenni. Üdvözölnünk kell ezt a rendszert, fontos és a kihívásokra választat, amelyek a vízorrendszert most érik a modern időkben, és a vízum kiadás fenyegető, vagy az a kapcsolatos veszélyeket, a tagállamokat fenyegető veszélyeket is jól kezeli. A szocialista frakció ugyanakkor garanciákat is bevezetett a Lisszaboni szerződés elvei szerint az arányosság elvét, a szükségesség elvét hangsúlyozva, és az alapjogok mindenképpen való garanciáját hangsúlyozva és megkövetelve az Európai Unióban. Ez nem csak a biztonság területén kell előrelépnünk, ezt is hangsúlyozzuk, hanem folyamatosan kell dolgoznunk a menekültek védelmén is. Köszönöm szépen, Kinsz képviselő a szó. Uh, Köszönöm szépen, biztos úr kollégák. Üdvözlöm azokat az erőfeszítéseket, amelyek a vízumkezelés uh, és kiadást hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik, és a hosszú távú vízumok rendezését Ugyanakkor a Szociális Demokrata frakció tagjaként aggaszt az adatok feldolgozása és a magánszféra védelmére vonatkozó hatása. A más adatokkal való összekapcsolása az adatoknak, ez az architektúra elősegítheti a törvénytelen adatcserét és adatkezelést. Persze jobb elemzéset ad lehetőséget az új rendszer, ugyanakkor kényes adatokat nagy kockázatoknak tehet ki azt hiszem először is a vízum információs rendszer mostani potenciált kell kiaknáznunk, mielőtt új rendszereket építenénk. Jelenleg egyetlen európai vállalat sem tudja az információs rendszerek interoperabilitását teljes mértékben kihasználni. Kiadjuk tehát kínai vagy indiai vállalatnak majd ezt a feladatot? Ebben az esetben attól tartok, hogy súlyosan sérül az adatvédelem, és éppen az ellenkező hatást érjük el, mint amit megcéloztunk. Köszönöm szépen. A további hozzászólók következnek a KGI eljárás keretében. Ketten kértek szót, Mária szúr az egyik. Köszönöm szépen, elnök úr. A vízrendszer természetesen javításra szorul úgy vélem, hogy az ebbe az irányba hozott intézkedések valóban reagálnak a tényleges szükségletekre. Avramopoulos úr, viszont egy dolgot fel kell vetnem, attól tartok, hogy azok, akik repülőkkel idejönnek Belgiumba, azoknak vízum kell majd. Tehát ez, ez nem képzelhető el. A karanténekről is beszélnünk kell. Például a német reptereket, de Brüsszelben is volt ilyen és ön akkor választ adott nekem november 23-án. Ön úgy vélte, hogy ez megfelel az előírásoknak. A február 19-én és március 5-én megismétlődött az, ami, amiről beszéltem, tehát a karanténrendszer, és rendőrök is részt vettek ebben, és állítólag a vámosok is megjelentek, de Papadomulus úr és mások is, más európai képviselők is ugyanazon a repülőn voltak, vagyis abban a szerencsétlen helyzetbe kerültünk, hogy végül is ellenőrizték a mi útleveleinket, és ez jogszerű, előfordulhat ilyen Brüsszelben, a reptéren ellenőrzik a mi útleveleinket, erre választ szeretnék kapni, biztos úr. Itt konkrét intézkedésekre van szükség. Nem sokára vízum kell, ha Brüsszelbe jövünk Görögországból. Köszönöm szépen. Éverc úr, parancsoljon. Egy perc. Köszönöm szépen. Egy nagyon ambíciózus, nagyon drága rendszer, amely arra szolgál az EU-ban az embereket ellenőrizzük. És mindenhol alkalmazni fogják az egész EU-ban most nem veszünk figyelembe a tényt, hogy különböző igények jelentkeznek az egyes országokban ezzel kapcsolatban. És ez mm, a vízum nem mindenkire vonatkozik. És mire is hívnám fel a figyelmet? A terrorizmus elleni fellépés ugye a cél, de a, a terrorizmus úgy tűnik nekem, hogy a oda-haza felnevelt terroristákról van szó, második generációs emberek, akik itt nőttek fel. Egy csomó embert akarunk ellenőrizni, ezt akarjuk elérni. Több millió ember érkezik az Európai Unióba, sőt, van akiket várnak, hívnak, és azok már itt vannak, ez nekem úgy tűnik egy high-tech, magas költségű dolog, amely ö, azután csapja be az istáló ajtaját, hogy már kiszabadultak a lovak. Köszönöm szépen. A kegydi eljárást hallották. Avromopoulos úr következik az Európai Bizottság nevében. Kedves kollégák, üdvözlöm azt a tényt, hogy egy év alatt sikerült megállapodásra jutni a tanácssal, az EU vízumokkal kapcsolatban, a sis kapcsolatban, az ets és az interoperabilitásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. A vízuminformációs rendszer a sis együtt és az Enter-Exit rendszerrel együtt egy egységes platformot kínál az Európai Unión belül a harmadik államokból érkező polgárok vonatkozásában. Ezzel egy információs rést tömünk majd be és a biztonsági résről beszélünk. Bevonjuk tehát a tartósan itt maradókat is, ehhez szinkronizálni kell a rendszert a lehető legnagyobb mértékben. Meggyőződésem, hogy a vízuminformációs rendszert el kell fogadni,